Good afternoon, colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Mindenkit üdvözlök a Petitő Szakbizottság ülésén. 6 percen múlt 3 óra. Most már tényleg nagyon szeretném elkezdeni. So, so we are six members, which means that we have a quorum at this moment. I would like us to actually get started. Szeretném, hogyha most már tényleg hozzá lehetnénk az érdemi munkához. Először is a napirend tervezet elfogadásával kezdjük. Van egy dolog, amit szeretnék tisztázni rögtön az elején. A kockázatos pénzügyi eszközök és a jelzálók hitel jogszabály ügyben ma délután vagy ma este még a koordinátoroknak döntést kell hozniuk, remélhetőleg ezt holnap a rendes szakbizottságülésen is jóvá hagyjuk majd ezt a döntést. Hogyha nincs senkinek ellenvetése ezen tisztázás mellett, akkor elfogadottnak tekintem a napirend tervezetet. És a március 17-e és április 16 i ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta, hogyha az ülés végéig senki nem, lesz ellenvetés, akkor ezeket is elfogadottnak, tekintjük majd. Van egy pár bejelenteni valóm. Holnap délelőtt egy meghallgatást rendezünk a petíciós jogról 9 12.30-ig. Egy nagyon érdekes programmal készültünk. Kérem, hogy próbáljanak részt venni. Hogyha nem tudnak részt venni a meghallgatás egészén, akkor eh, jöjjenek, menjenek eh, a beosztásuk szerint, de nagyon jó lenne, hogyha minél többen, minden frakció képviseltetni magát, és a képviselő jelen lenne az ülésen. Azt is szeretném bejelenteni, és ez nagy örömre szolgál, hogy a mai petíciós ülésünk az ez a titkárság egyik tagjának ez az egyik ülés, ez az utolsó ülés, a Martínez Sunárd, petíciós szakbizottságtól, hiszik vagy sem, a szakpolitikai, C szakpolitikai igazgatósághoz teszi át munkahelyét, ez a mobilitás forgásának keretében történik. A holnapi meghallgatást Martina szervezte, és most pár perccel ezelőtt adta a kezembe a hivatalos papírokat arról, hogy az áthelyezését kértek. Köszönjük még egyszer Martina, nagyon sikeres és hasznos munkát végeztél a Peti titkárságon. Sok sikert kívánok a jövőbeni karrieréhez. Back is always open. There is another mobility scheme after a few years. A mobilitás kerében ki tudja, pár év múlva lehet, hogy megint találkozunk, az ajtó mindig nyitva áll. A C szakpolitikai eh, igazgatóság alapvetően hozzánk tartozik, vagyis hát a mi területünket is felelő, ezért eh, azt hiszem, hogy nem kizárt, hogy még újra találkozunk. Egy tapsot azt hiszem Martina megérdem on the next item four. Négyes napirendi pontnál tartunk, roppant gyorsan haladunk. Egyéb kérdések? Hoppá, itt sem érkezett senki, semmiféle kérés vagy javaslat. Szépen egyesével eh, már nem csak döntésképesek vagyunk, több mint hat képviselőnk van, minden frakció képviselőzeti magát, hogy tényleg itt el, neki is ugorhatunk az ötös számot viselő napi rendi pontnak. 2012 per 834-es számot viselő petícióról van szó, Miguel Ángel Sánchez Pérez, spanyol állampolgártól a Plataformán Defensa de los Tíos Tahoyá Berke folyókvédelmét küzdő csoport. amely a petíció a Tahó folyó vízítő területének környezetkárosító kezeléséről szól. Az Európai Bizottság képviseletében Rodriguez nak adom meg a szót, aki, ha minden igaz, és örülök kollégák annak, hogy az Európai Bizottság vállalta azt, hogy a vízgyűjtő területekkel kapcsolatos tervekről általánosságban beszámolnak, és nem Petitions to be treated. In this point, number five, a tolmács berendezés ismét újraindult elnézést technikai nehézségekért, tehát folytatva ezt az általános bevezetést követően, amelyet az Európai Bizottságtól hallunk, majd a petíció beadó, benyújtójának adjuk meg a szót. Az Európai Bizottság kérem, hogy majd röviden minden egyes külön petícióról szóljon hozzá. Rodríguez Romero úr, öné a szó parancsol. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom itt a bizottság márciusban publikált vízgazdálkodási tervét ellenőrzését. Ez szorosan kapcsolódik azokhoz a mai petíciókhoz, amikről ma tárgyalni fogunk, úgyhogy elképzelhet, hogy majd ismétlem magam a nap során. Spanyolországban nagyon komoly késlekedésről beszélhetünk a víz keret irányelv megvalósításában. 2012-ben az Európai Bizottság is ítélte Spanyolországot ezért, hogy nem fogadta el az ezzel kapcsolatos terveket az összes vízgyűjtőre van Spanyolországban. 2013-ban és 2014-ben a legnagyobb vízgyűjtő medencék esetében ez megtörtént, de hát ez mégis a 2009-es határidehöz képest nagyon komoly késlekedés. La Comisión espera que España recupere este reto. A bizottság reméli, hogy Spanyolország ledolgozza majd ezt a késlekedést, és 2015. decemberéig a felülvizsgálat megtörténik. Pozitívnak tartjuk, hogy a tervek kell kapcsolatos konzultáció már elindult, december, tavaly decemberben kezdődött, és most júniusig tart. Vannak tehát olyan vannak olyan ö, csatornák, tehát amelyek esetében még mindig nem készült el ez a terv, arra kéri a bizottság a spanyol hatóságokat, hogy mi hamarabb pótolják be ezt a lemaradást. A bizottság értékelése elismeri, hogy komoly műszaki kihívást jelent, hogy ezeket a terveket kidolgozzák Spanyolországban a spanyol hatóságok, de a létező tervekre vonatkozóan megfogalmazta a bizottság ajánlásait. Elmondanám, hogy mik ezek konkrétan ezek az ajánlások, milyen hiányosságot fedeztünk fel. A vízkerep irányelv célja, hogy a víz tömegek környezeti, környezeti minőségét megőrize, illetve a romlást sikerüljön megállítani. Ez tehát a megfelelő, ez tehát a célkütőzés. Sajnos ezeket a célkütőzéseket nem mindig látjuk megvalósulni, megvalósulni a tervekben. A fejlőd, a számos dolog hiányzik, bizonyos esetekben nem is dolgozták fel az összes vízfolyás vonatkozó tervet. Tehát sok a hiányosság. Bizonyos vízgyűjtő medeték esetében teljes hiányról beszélhetünk, ezekkel nem is foglalkoztak, pedig rendkívül fontos ez is. Tudnunk kell a vizek, ismernünk kell a vizek minőségét, hogyha nem ismerjük a vízminőséget, akkor nem tudunk megfelelő intézkedéseket hozni. A bizottság arra kéri Spanyolországot, a spanyol hatóságokat, hogy a vízfolyások regiszterét mi hamarabb, te, mi hamarabb egészítse ki, és teljes mértékben oldja ezt meg, ezt a problémát. Nagyon fontos a font, folytonos mintavétel, és ezáltal a vízek minőségének a föltárása. Minden egyes esetben a méréseket el kell végezni, és minőségellenőrzést kell tartani a spanyol hatóságoknak. És ezáltal is azt lehet elősegíteni, hogy a minőségi javulás megtörténjen. A keretirányelv természetes végrehajtása természetesen költségekkel jár, de ezt a víz használat köbméterre vonatkoztatott árán keresztül lehet visszaforgatni, visszaigényelni. Ezt a díjat arra lehetne használni, hogy az emberek sokkal hatékonyabban használják fel ezt az erőforrást, és ez szerepel egyébként a vízkeret irányelben. Az új infrastruktúrák, például a komoly gátrendszerek sokszor a víz minőségének romlásával járulnak. A víz keretirányelv ez, erről is szól, meg kell nézni, milyen alternatívák vannak, hogyan lehet ezt ellenőrizni, javítani, hogy lehet környezeti szempontból pozitívan föllépni. Azt kell elérni, hogy ökológiai szempontból is fenntartható legyen ezeknek az új infrastruktúráknak a használata. A védett területeket amelyek a víztől, a víz meglététől függenek, ezeket a környezeti, ezeket a vízi környezeteket különös tekintettel kell védeni és felmérni. Sokszor ez komoly műszaki nehézségeket vet fel. Összefoglalva, a spanyol vízátvezetési tervek sajnos nem dolgozták fel kimerítően a vízkeret irányelvet, Két különböző célkitűzésről van szó. Az egyik a hagyományos kvantitatív forrásgazdálkodás és a infrastruktúrák kidolgozása, megvalósítása, a szükségletkezelése. A második dolog pedig a keretirányelvhez kapcsolódik, az ökológiai minőség, az ökológiai állapot, illetve a vízfolyások megfelelő minőségének az ellenőrzése. Sajnálatos módon a két dolgot nem, nem tudta megfelelően összeegyeztetni a spanyol hatóság, sokszor a két dolog sajnos egymásnak ellentmond, mond. Az öntözés még bonyolultabbá teszi a helyzetet, sajnos egyáltalán nem úgy hajtják ezt végre Spanyolországban, hogy az kimerítené a víz keret irányában mondottakat. A megfelelő gazdasági, a gazdasági fejlődés célkitűzését össze kell tudni egyeztetni a megfelelő vízgazdálkodással. Oda kell figyelni arra is, hogy a klímaváltozás miatt az erőforrásaink egyre szűkösebbek, ezen kihívásokat kell egymással összeegyeztetni, és ez olvasható a vízkeret irányelvben. A bizottság szolgálatai és a spanyol hatóságok intenzív cserét hajtottak végre az elmúlt hónapokban. Jelenleg a bizottság elemzi a spanyol hatóságok válaszát azzal kapcsolatban, hogy mennyiben fogadta meg a spanyol hatóság a bizottság ajánlásait és elkészül-e 2015 végére a vízügyi tervek felülvizsgálatával. Mint említettem, súlyos hiányosságokról van szó. A bizottság ki fogja értékelni azt, hogy a spanyol hatóságok válasza megfelelő volt. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy a bizottság értékelése megállapította, hogy számos rendszer szintű probléma van, és ezekről a mai napon többször is fogunk beszélni. A bizottság úgy gondolja, hogy horizontális fellépése keretében fogja ezeket a problémákat kezelni. Így hatékonyabb fellépése lehet számítani, horizontálisan fogjuk tehát megvizsgálni a több hasonló problémát, és így hamarabb is tudunk fellépni, és jót teszünk az erőforrás felhasználással is. Köszönöm a figyelmet, most pedig rátérnék a konkrét petícióra, az ötös napi rendi pont térnék rá, hogyha elnök asszony is úgy gondolja. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Én is szeretném hangsúlyozni, hogy horizontálisan ö, vitatjuk meg ezeket a petíciókat. Ennek van egyfajta pedagógiai hatása is ránk képviselőkre, hiszen szélesebb körű képet nyerhetünk, és mélyebb képet e kérdésekről egy keretben vizsgálva őket ma. Úgyhogy köszönöm ezt az általános helyzetismertetőt. Mindjárt visszaadjuk majd ennek a szót. Most viszont Miguel Angel, Angel Sánchez Pereznek adom meg a szót, aki a plataforma egy spanyol szervezet tagjaként kapja meg a szót illetve vagy PowerPoint prezentációt tartalmaz, ha jól tudom, parancsoljon. Eh, Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. PowerPoint prezentációt hoztam. 30 fotót is tartalmaz ez. Így a saját szemükkel is láthatják, hogy a Tahoe folyó milyen állapotban van, ez, a, ez az Ibériai félsziget leghosszabb folyója. Ezek a fotók nem évtizedekkel ezelőtt készültek, hanem idén. Van olyan is, ami 5-10 nappal ezelőtt készült, és van olyan is, ami egy éves. Egy petíció képviseletében jöttem el ide, ez egy elég régi petíció, 2011-ben nyújtották be az Izquierda, a Castilla de Manchai Izquierda Unidával együtt a Tahó folyó védőinek egyesülete egyszerre nyújtotta be ezt a petíciót. Sok spanyol és portugál önkormányzatot tömörít ez az egyesület. Mindezzel azt akarom mondani, hogy ez nem egy elszigetelt vagy egy másodlagos probléma, amiről itt most beszélek. A tahóval kapcsolatos gondok nagyon súlyos gondok és azt hiszem, hogy ez messze túllép az országhatárokon a spanyol vízgyűjtőgazdálkodási tervem, vagy a víz keretirányelvem. Negyedszer jöttem el ide a petíciós bizottságba, és emlékszem a legutóbbi alkalmakkor segítséget kértem önöktől. Most már ezen túlléptünk, most már igazságot szeretnénk. Láthatják ezeket a fényképeket, és láthatják, hogy ez a fénykép, az a Toledói strand fényképe, ez már köszönő viszonyban sincs azzal, ami jelenleg most a valóság, vagy itt van ez a fénykép, ez is Toledót ábrázolja néhány évvel ezelőtt. Láthatják, hogy milyen a víznek a minősége, és egyértelmű, hogy a spanyol kormány becsap minket. A spanyol kormány önöket is becsapja, a vízgyűjtő gazdálkodási tervet hoznak létre, most éppen a táhorról van szó, egyben úgy festik a valóságot, hogy minden tökéletes rendben van. Rodríguez Romero úr is erről beszélt. És úgy tűnik ezen tervek alapján, hogy a spanyol hatóságok készek arra, hogy megoldják a problémát. Ez sajnos nem így van. Sajnos több folyó sem úgy működik Spanyolországban már, mint folyó. Olyan öko, ökoszisztéma ez, amely egész egyszerűen nem folyó. Itt gátak követik egymás után. Toledo, Arahuez környékén a Tahó gyakorlatilag már csak vízgyűjtőként működik, tehát a szennyvizeket gyűjtik be nem ezzel foglalkoznak a spanyol hatóságok, hanem Murciával, a földközi tenger partvidékével, ott vannak igazi gyűjtéssel foglalkozó tervek, vagy vízgazdálkodással foglalkozó tervek. Nemrégiben a Tahó 80 kilométeres szakaszán egyáltalán nem volt víz, kiszáradt a folyó meder, néhány pocsolya azért volt, tehát kiszáradt a folyó. Ugyanezt történt Portugáliában, a spanyol határtól délre. Erről is mutatok majd a fényképeket. Miért történt ez? Mert a vízgazdálkodás két dolgon alapos Magyarországban. 80%-ban a elterelik a vizeket, láthatják például, hogy a madridi szennyvizek hogy folynak bele a folyóba. A tiszta víz a lecsökkentett térfogatú tiszta víz egyértelmű, hogy nem tudja befogadni azt a rengeteg szennyvizet, amelyet beleöntenek. Mi van Portugáliában? Ugye Extremadurában és még Spanyolországban van egy vízerőmű, ebből egyáltalán nem profitál Portugália. Minden cseppet felhasználnak a spanyol vízerőműn. Ezért van az, hogy Portugáliában nagyon sokszor kiszárad a, a folyómeder, illetve minőségi gondok vannak. Láthatják a fényképeket. Erről beszéltem az imént. Néhány nappal ezelőtt készült ez a fénykép. Mi nagyon szeretnénk, hogyha saját szemükkel is látnák ezt, és eljönnének eh, Spanyolországba, jöjjenek el Alavérába, Aranjuez, Alavérába, Aranjuezbe, Toledóba. Láthatják, hogy a fő mederben egyáltalán, vagy egyáltalán nincs víz, vagy nagyon kevés van. 20%-os a vízmennyiség ezekben a napokban. Nos, ennek nyilvánvalóan hatása is van, például a Natura 2000-es hálózatra is, meg más hálózatokra is, és prioritást élvező élőhelyek számára is. Vannak olyan élőhelyek, habitátok Spanyolországban a Tahó mellett, ahol egyáltalán nincs víz, és a vízi élőlényekre, vízi madarakra, halakra ennek nagyon komoly hatása van. Mi a helyzet a vízgyűjtő gazdálkodási terve? Nos, az utolsó pillanatban a spanyol hatóságok általában benyújtanak valamilyen tervet, de ezek nem felelnek meg a minőségi kritériumoknak. A tahó esetében például nem volt meg az ökológiai fenntarthatóság, így, mint említettem, már nem is működik folyóként. Spanyolországban a folyók magán, magán tulajdonba tartoznak, és ezért is kicsit más a különböző erőművek felállításának vagy megépítésének a kritériumrendszere. Önöktől segítséget várunk ez így, ez így nem mehet tovább, ez egy botrány. Ami Spanyolországban és Portugáliában folyik, az botrány. Itt valakinek Európában intézkednie kell, mert lehet, hogy innen úgy tűnik, hogy minden rendben van, de hogyha egy kicsit odafigyelnek, akkor hallhatják azt, hogy nagyon-nagyon komoly gond van. Rodriguez úrnak igaza van, de Spanyolország, abban, hogy Spanyolországban vannak hiányosak, de nem hiányosak vannak, az egész terve rossz lábakon áll. Azt hiszem, hogy elég szimbolikus az, amit ezek a képek mutatnak. Én azt kérem, hogy ez a petíció maradjon nyitva, menjenek el Spanyolországba, menjenek el a tahóhoz, tegyék bele a kezüket, érezzék az illatát és nézzék meg azt, hogy 2015-16-ban jelenleg hogy folyik vízgazdálkodás Európában. Európából kell, hogy jöjjön a segítség, mert máshonnan nem kapunk. Kérjük tehát az igazunkat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Ezzel a konkrét esettel kapcsolatban kérdezem az Európai Bizottságot, mit tud hozzáfűzni. Köszönöm szépen. eléggé reprezentatív az, amit el tudok mondani ezen petícióval kapcsolatban, hasonlít mindahhoz, amit a bevezetőmben elmondtam. Tehát nagyon fontos a megfelelően jó minőségű ökológiai állapot megtartása, illetve a védett, a környező védett területek minőségének megtartása. Ugye ezek a védett élőhelyek vagy területek a víztől függenek. A bizottság nem régiben kapott legutóbb információt a spanyol hatóságoktól, jelenleg dolgozunk ennek a kiértékelésén, elemzésén. A bizottság tehát azt próbálja megállapítani, hogy a jelenlegi helyzet jelente visszalépést, romlást, ki pusztultak-e például különböző fajok, van-e okokozati kapcsolat ezen védett zónák állapota, illetve a vízgazdálkodás között. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük, ahogy önök is nyilván tudják, ebben a szakbizottságban mert eldöntöttük, hogy egy tényfeltáró látogatást teszünk annak érdekében, hogy saját szemünkkel lássuk, hogy hogyan is állnak a dolgok. Ezért nagyon aktuális ez a mai ülésünk, hiszen így által is felkészülünk erre a tényfeltáró látogatásra. Kollégákhoz fordulok. Cabezon asszony két elsőként szólt, aztán pedig Balina asszony. buenas tardes. Köszönöm szépen. Nem ön kapta a szót. Elnézést. Perdona, Soledad, sí. Ah, no da igual, el orden da igual. Szoledád jön akkor. Mindegy. Én azt hittem, hogy mindenki hozzászól majd. Nekem, én, és egyébként azt gondoltam, hogy az összes petitől egyszerre beszélünk, nekem egy eléggé általános hozzászólásom van. A vízgyűjtő gazdálkodási tervekről van szó, és hogy konkrétan ez milyen hatással van a vízgyűjtő területekre. A véleményemet tehát föntartom az összes petícióval kapcsolatban. Meghallgattuk az első petíció benyújtóját, meghallgattuk a bizottságot is, azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű a helyzet, és konstatálhatjuk, konstatálhatjuk hogy hiányosságok vannak a vízgyűjtőgazdálkodási tervekkel kapcsolatban. A téma nagyon kényes, és természetesen ezért kielégítően kell orvosolni a problémát, és nyilvánvaló, hogy folytatni kell ezt a témát, tehát nyitva kell hagyni a petíciót. A petíció benyújtója már több egyszer jár itt, nem ez az első alkalom. A petíciók benyújtójának nevében van itt, és biztosítanunk kell őt arról, hogy tovább folytatjuk ezt a témát nyitva tartjuk a petíciót. Vízgyűjtőgazdálkodási tervről beszélünk, és az év végén, 2015 végén föl kéne frissíteni ezeket a terveket, tehát be kéne már nyújtani az új terveket a spanyol hatóságok részéről. Na most, hogyha olyan tervekről van szó, amelyek egyrészt hiányosak, nem test, testesítik meg azt, vagy nem teljesítik azt, amit a vízkeret irányelv számon kér Spanyolországtól, sőt, még le is járnak, akkor akkor azt hiszem, hogy mindenképpen egy nagyon komoly döntést kéne hozni. Ez egy rendkívül kényes téma, nagyon sok érdek ütközik, és egyáltalán nem lehet könnyen venni ezt a témát, pedig úgy tűnik a spanyol hatóságok éppen ezt tették. Köszönöm. Köszönöm. Valina azt, hogy most már valóban ő következik. Gracias. No, yo comenzar. Köszönöm. Azt akartam mondani az imént, hogy miután meghallgattuk a bizottság képviselőjét, illetve a, be, a petíciók benyújtójának a képviselőjét, azt kell mondjam, hogy sajnos jól ismerjük ezt a témát, a problémát. 2012 óta kísérem figyelemmel ezt a témát. Azóta Spanyolország, egy Spanyol, a spanyolországi helyzet nem javult, sőt, a bizottsági jelentés is ezt tanúsítja. És a frakcióm részéről azt kérjük, sőt szinte követeljük, hogy menjünk el az Ebro, illetve a Tahó környékére, nézzük meg saját szemünkkel, hogy mi a helyzet, és ne zárjuk le ezt a petíciót, amíg nem születik a látogatás után egy jelentés, azt hiszem, hogy Talavérában van az a legrosszabb helyzet, a Tahun. Oda kéne tehát ellátogatni, de az Ebrót is föl kell keresni, tehát a Szaragószába el kéne menni például, vagy más pontokra is, ott is nagyon nagy gondok vannak a vízgazdálkodás. Lenne egy javaslatunk, ez egy általános jellegű javaslat, Szöledel is beszélt erről, ma spanyol folyókról lesz szó. Azt szeretnénk, hogy a közeljövőben hogyha a spanyol kormány továbbra se teljesíti azt, amit a feladatát, amit a bizottság tűzött ki, akkor szankciókat kell foganatosítani Spanyolország felé, és a szankciókból be, befolyó pénzt arra kéne fordítani, hogy megváltoztassuk a helyzetet, hogy Európa megtegye azt, amit a spanyol kormány képtelen megtenni, vagy a spanyol hatóság képtelen megtenni a folyók érdekében. Talán az lenne a legjobb, hogyha a szakbizottságunk írna egy levelet, amiben megfogalmazzuk, hogy mi a véleményünk a helyzetről, hogy mennyire aggódunk, és ezt az összes autonóm kormánynak elküldjük az érintett területeken Spanyolországban, illetve az érintett önkormányzatoknak is. Köszönöm. Köszönöm. Ayuso asszony, akit kív követ, Beatrice. Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Én is azt gondoltam, hogy az összes petícióról együtt beszélünk, mert eh, közös a téma. Ez nem más, mint hogy a víz keretirányelvet eh, késedelmesen teljesíti Spanyolország vagy részlegesen. Elvileg 2009-ben már be kellett volna fejezni a vízgyűjtő gazdálkodási terveket. Hát Spanyolország addigra egyáltalán nem fejezte be ezeknek a terveknek az elkészítését. 2012. februárjában kezdték csak el egyáltalán a munkát ezen gazdálkodási tervekkel kapcsolatban. A bizottság megtette az észrevételeit, és ezeket majd a felülvizsgálat után fogják beleforgatni a munkába a spanyol hatóságok, úgyhogy elképzelhető, hogy ezt előbb-utóbb megoldják majd. Nem szeretném magamat a jövőben ismételni, hiszen hasonlóak lesznek a petíciók. Ugye késedelemről van szó a vízkeret irányelv megvalósításában 2011 végéig semmi nem történt. A Arias Kenyete bizot, jelenlegi biztos, ugye akkoriban miniszter volt, az ő minisztérium, minisztériuma alá tartozott ez. A konkrét petícióval kapcsolatban azt, ugye, azt hallottuk, hogy a Tahoe környékén nagyon rossz természetvédelmi állapotok uralkodnak. Rendkívül piszkosak például azok a vizek, amelyek a folyóba befolynak, azok a szennyvizek. Nos, az előző szocialista kormány alatt a vízgyűjtőgazdálkodás Spanyolországban katasztrofális volt. Ide tartozik a Tahó folyó ügye is. 2011-től mostanáig ezt nem lehetett megoldani. 2014-ben, tehát tavaly fogadták el az új Tahó vízgyűjtőgazdálkodási tervet. Tehát Spanyolország igenis megpróbálja, megpróbálja teljesíteni a feladatát és alkalmazkodni a vízkeret irányelvhez. Sok petíció érkezett, gyakorlatilag már megoldódott a probléma az, a, ami az eltelt időben ennél többet nem lehetett megoldani. Mrs. Pecerra. Pecerra asszony. De, yo quiero agradecerle. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság képviselőjének, nagyon egyértelműen fogalmazott, és nagyon részletesen beszélt arról, amivel foglalkozik. De a petíció benyújtójának azt mondanám, hogy a kulcs kulcsfogalom itt ebben a, ebben a kérdésben, a petícióval kapcsolatban az, hogy a rendszer szintű a probléma. Ez tehát egy olyan gond, ami nem csak azért gond, mert a víz irányelv sérül, de a habitát vagy a madárakról, madárvédelmű szóló irányelv is sérül. Az itt a gond, hogy nem értik a spanyol hatóságok, hogy mi az, hogy környezet. Nos, tehát az európai normákat természetesen be kell tartani, de nem csak erről van szó, hanem hogy egy közjót kell megvédenünk. A kérdés az, hogy a bizottság, az európai hatóságok nem tudnának ilyen holisztikusan viszonyulni ehhez a kérdéshez, függetlenül, hogy milyen országról van szó, milyen kormányról. Várhatunk még egy évet, két évet, három évet, több ezer napot, de hát ezek a károk közben visszafordíthatatlanná válnak. Nyitva kell hagyni az összes petíciót, hiszen ezek alapján is láthatjuk azt, hogy Spanyolország több különböző pontján mekkora az értetlenség és a hozzá nem értés a közjó megfelelő, a közjóval való gazdálkodással kapcsolatban. Tehát tartsuk nyitva a petíciókat, látogassunk el a helyszínre, és és jó lenne, hogyha a szabványokat, a különböző törvényeket behajtatnak mindenképpen, nem szabad évekig várni. És bármennyi szankciót is foganatosítunk, bármennyi pénzbírságot szabunk meg, a lényeg az, hogy a problémát megoldjuk, amikor környezetről beszélünk, függetlenül attól, hogy most az emberek jogainak sértéséről van szó, vagy másról, a kulcs szó az idő. Tehát ebben az esetben is, más esetekben is. Nos, azt mondanám, hogy kérjük számon mindenképpen azt, hogy tartsák be az európai szabályokat, törvényeket, és a bizottság ebben a szellemben kell, hogy eljárjon, tehát, hogy vasalja be Spanyolországon minden kötelezettségét. Now, almost everybody. Majdnem mindenkinek, legalábbis minden spanyol kollégának sikerült már eddig hozzászólnia, biztosíthatom cikket arról, hogy ma délután nagyon sok időt szentelünk annak, hogy minden egyes külön vonatkozó petícióval érdemben foglalkozunk, hogy azt a Jusszó asszony is elmondta, illetve mások elmutattak szintén arra, hogy van egy általános megközelítés, vannak strukturális szerkezeti kérdések, mégis minden egyes petíciót eh, külön, külön a szabályok szerint külön-külön kell elbírálni és tárgyalnunk. Annak érdekében, hogy a petíciót benyújtók láthassák, hogy valóban érdemben vizsgáljuk az ügyüket. Nem kell mindenkinek most hozzászólnia, hosszú a petíciók sora. Kérem, hogy mindenkiben maradjon még szufla a későbbi hozzászólásokra. Gutierrez úrnak adnám most meg a szót, ha jól ejtem a nevét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom rövidre fogni. Először is köszönet, hogy megkaptam a szót. Amikor elmondtam a legutóbbi alkalomkor is, az Ebretus folyó közelében levő fekvő faluból származom. Így kettős problémával kell szembenézzünk. Egyrészt a folyó medence igazgatási terve túl későn érkezett be, ám nem ez a fő gond, hanem az, hogy vajon ezek a tervek figyelembe veszik a víz, vízkeret irányelvet, ez mennyiségi és minőségi értelemben sem áll ez fent szerintünk. Tehát kettős a baj, minőségben és mennyiségben. Nem elégséges ez a, a folyómedence rendezési terv ahhoz, hogy kezelje a, a kettős problémát. Az összes folyómenti települési önkormányzat és a, a politikai párt is ellene van. Még sincs megállapodás a tervvel kapcsolatban. Fontos, hogy a petíciós bizottság száll, szálljon ki a helyszíre, vizsgálja meg a konkrét helyzetet. Rendkívül sürgető a helyzet, meg kell bizonyosodni arról, hogy ez megtörténik. A Calabreda-Renabeli folyás másodpercenként 100 köbméter volt, most 10 köbméter másodpercenként, tehát az átfolyás a lefolyó vízmennyisége rettenetesen kicsi. Mindenek mellett pedig egyet jóvá hagyták a folyó elterelését. Tehát az egész ö, ö, rendezési terv teljes mértékben ellenmond a irányelvnek, mennyiségi és minőségi szempontból is. Méltánytalan politikai indítású döntések születtek, melyek károsítják a környezetet. Remélem, hogy a petíciós bizottság és európai intézmények fel tudnak szólalni ezekben. Öt spanyol kollega kapott szót, ideje, hogy egy olasz kapjon most viszont szót. Megadom. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Én is szeretném hang, visszhangozni, amit két kollégám mondott. Teljes mértékben egyetértek véleményével, és szeretnék csatlakozni az a harchoz, amit a petíció benyújtói, és sajnos már túl régóta folytatnak. Ez a küzdelem túl régóta, több éve folyik, ugyanis újra el kell mondjuk ügynek az érveket, és úgy tűnik megoldás most sem vázolódik a horizonton. Azt gondolom, hogy itt a víz mennyisége és minősége az, amely a legfontosabb kérdés. Van egy bizonyos időkerete az egész folyamatnak, és vannak bizonyos célok. Ezeket tartani kell, hogyha azt akarjuk, hogy megfelelő minőségű vízhez jussunk, és ha azt akarjuk, hogy az ökoszisztéma ne sérüljön, ne romoljon a környezet állapota. Hiszen végsősorban erről van szó. A víz olyan alap természeti erőforrás, és kincs, amelyet meg kell védenünk. Fel kell gyorsítanunk ezt a folyamatot, meg kell védenünk a vízkincset, mindenféle késedelem elfogadhatatlan. Nincs emellett érv. Nyomást kell gyakorolnunk a döntéshozókra, meg kell változtatni ezeket a terveket, és be kell vonni az érintetteket ebbe a folyamatba, hiszen a konzultáció fordulók van, az egy első terv, és itt is volt a baj, hogy nem konzultáltak a helyi lakosokkal. Igen, és meg kell hallgatni az állampolgárokat, a helyben lakókat, ellenkező esetben nem fog működni a dolog. Az állampolgárok figyelemmel kell legyenek az őket érintő folyamatokra, és ha nem kísérjük figyelemmel az irányelvek végrehajtását helyben, akkor bizony nem fog működni a dolog. Ezért szeretném megköszönni a petíció benyújtóinak, hogy ott helyben figyelemmel kísérik a helyzetet, ez kulcsfontosságú dolog. Be is fejezem, hogy a többi petíciót is meghallgathassuk. Lényegi dolgokról van szó. Mátó. Mátó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném a petíciót, benyújtókat üdvözölni. Azt hallottuk a végén, hogy igazságot, segítségünket kéri, remélhetőleg valóban meg tudjuk ezt adni neki, ugyanakkor azt nem, nem lenne tisztességes azt mondani, hogy semmi sem változott Spanyolországban, hát legyünk komolyak, voltak változások. Nem arról van szó, hogy a kormányzat megpróbál bolondot csinálni belőlünk. 2009-ben meg kellett volna szülesenek ezek a tervek, aztán semmi sem történt. Sokáig joggal eh, hányták ezt a szemünket de most már megmozdultak a dolgok, 2015 végére eh, talán meg is születnek ezek, tehát igenis történt valami, nem tudom, hogy eleget tette Spanyolország, de hát ezért vagyunk mi most itt. Van is egy kérdésem az Európai Bizottsághoz. A bizottság jelentése nagyon kemény szavakkal és kritikával illette Spanyolországot, nyilván ennek meg volt az alapja, de úgy érzem, hogy az Európai Bizottság is egy kicsit a múltban eh, él, azzal foglalkozik, hogy Spanyolország mit nem tett, vagy tett a múltban, ahelyett, hogy igazából a legfrissebb spanyol kormány adta adott a válaszokat is figyelembe vette volna. Tehát csak a múlttal foglalkozik, csak a múltat vette figyelembe, vagy a jelenlegi terveket is tükrözi el az Európai Bizottság által közé tett jelentés. Jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznánk. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Terry Cabrász úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Mivel, amit akartam mondani, a petíció mellett szólva, ez már elhangzott, úgyhogy inkább nem lopom tovább az időt. Akkor úr teszünk. Simplemente para agradecer de nuevo. Köszönöm. Köszönöm a petíciót benyújtóknak, a panaszosoknak a e, türelmüket és a bizalmukat is. Sajnálom, hogy a vízügyi keret irányelvet a spanyol kormány ennyire megsértette. E, sajnálatos módon teljesen altan azt állítani, hogy megoldott ez a probléma. A közösségi jogszabályt ami napig lába a eh, tiporja Spanyolország. Nagyon is aktuális kérdés ez. Nem a múltban élünk, hogy ez a jelen problémája. Ma délután pontosan ezért fontos, hogy erről beszéljünk. Elnök asszony, egy csoportba, csokorba szedtük ezeket a petíciókat. Én később akartam hozzászólni, de akkor megragadnám az alkalmat, hogy mindegyiket tartsuk nyitva, annak érdekében az Európai Bizottság a vízgyűjtő terület gazdálkodási tervek értékelésre vonatkozó jelentését befejezhesse. Az egyik oka annak, hogy ezt megtenünk, az az, hogy nagyon hosszú évek óta foglalkozunk ezzel a problémával, itt az ideje, hogy végre valahára komolyan vegyük. Az infrakció elnök asszony meggyőződése, hogy nyitva kell hagynunk ezeket a petíciókat, nem szabad őket lezárnunk, és egy tényfeltáró látogatást kell tennünk Spanyolországban, mielőtt végleg döntünk ez ügyben. És pontosan ezt tervezzük tenni, kedves kollega, hogy ezt mondtam, mielőtt megérkezett. Köszönöm, ismét a panaszosoknak adom vissza a szót, és valami szokatlan dolgot is hadd tegyek. Aztán az Európai Bizottságot arra fogom felkérni, hogy Mattó úr és mások a feltett kérdésekre kérem, hogy reagáljanak. De elsőként a panaszosok parancsoljanak. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Amit láthattak a diákon, vagy láthatnak a diákon, az most történik a héten, ez nem eh, történelem. Ajuszó asszonynak és Mata úrnak azt válaszolnám, hogy a tahó problémája nem a késedelem, hanem itt strukturális gondokról van szó. A tahóra vonatkozó gazdálkodási terv ennek elvileg egy, az lenne az egyik célja, hogy az európai keretirányelvet lefordítsa a spanyol, a spanyol törvények nyelvére, de, de az a gondol, az a ö, probléma, hogy a tehot, mit hogyha elítélték volna, mégpedig mégpedig életfogytiglanra ítélték volna el. Semmi esélye nincs a tehónak, nem érheti túl ezt a helyzetet. Én nagyon szívesen leülnék önökkel, személyesen, és órákon keresztül tudom azt érzékeltetni, hogy milyen szörnyű, szörnyű helyzetben van a tahó. Mint említettem, tehát a életfogytig arra ítéltek, egyáltalán nem látható a megoldás. Mutatom a fényképeket, ezek a fényképek a 2014-es vízgyűjtőgazdálkodási terv eredményét mutatják. Úgyhogy gondolkodjunk el, hogy is van ez, miután Spanyolország elfogadta ezeket a terveket, rögtön módosította is azokat. Tehát mintha még nem lett volna elég rossz ez a jogszabály, ezt még módosították különböző különböző egyéb jogszabályi eszközökkel, rendeletekkel, ez még rosszabb helyzetbe sodorta a folyót, és a fő medencét, medret körülvevő kisebb medreknek még rosszabb helyzete van. Nincsen ökológiai nincsen ökológiai átfolyó víz mennyiség minimuma a tehónak, tehónak egyik városnál sem, ahol elhal a, a tehó. És mint említettem, nem évekkel ezelőtt készítettem a fényképeket, hanem tíz nappal ezelőtt. A helyzet tehát egyáltalán nem javult, nem változott. A Tahóra vonatkozó vízgyűjtőgazdálkodási tervek tényleg elítélték a Tahót, menthetetlenné vált. Nem lehet rajta segíteni. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Rodríguez Romero, ha válaszolni akar, megkapja a szót. muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget. Két felvetésre szerettem volna válaszolni. Egyrészt az idő kérdése. Nehogy az legyen az önök benyomása, hogy a bizottság húzta az időt, vagy hogy túlságosan enyhén viseltetett a keretirányelv megvalósításával kapcsolatban, vagy más környezeti irányelvek megvalósításával kapcsolatban. Spanyolország esetében négy kötelezettségszegési eljárást indított a bizottság. több száz agglomerációra vonatkozó vízgazdálkodási tervről van itt szó, illetve több mint 1300 védett területtel kapcsolatban nem volt meg a megfelelő területgazdálkodási terv, úgyhogy várja a bizottság azt, hogy a spanyol hatóságok teljesítsék kötelezettségüket, nagyon komoly a lemaradás a spanyol hatóságoknak. Ezeket a vízgyűjtőgazdálkodási terveket csak tavalyi év végén tudtuk megfelelően elemezni, mert eddig, ne, addig nem voltak meg, akkor alakult ki a megfelelő csere, illetve párbeszéd a spanyol hatóságokkal. Jelenleg is folyik ez a párbeszéd, vagy információcsere. Nem minden téma lesz majd megoldható, vagy nem minden probléma lesz majd megoldható a második tervben, mert nagyon kevés idő terik el a késedelem miatt, az első terv vége és a második eleje között. A spanyol hatóságoktól egy hihető tervet várunk, amely képes arra, hogy megoldja a problémákat, és amely mi hamarabb megoldaná ezeket a hiányosságokat. Néhány héttel ezelőtt volt egy nemzeti víztanács, és egy királyi rendelet alapján lehet arra számítani, hogy nagyban javulni fog a spanyol folyóvizek minősége. Hát reméljük így lesz. Úgyhogy van esély arra, hogy tényleg javuljon a helyzet, reméljük ez meg is fog történni. Mi hamarabb. Köszönöm. Köszönöm szépen. No, szerintem készek vagyunk a döntésre. Ebben az ügyben a következő eljárást javaslom. Nyaj, tartsuk nyitva persze a petíciót. Folytassuk le a tényfeltáró vizsgálatot helyben, január-februárban, tehát jövő év elején utazunk Spanyolországban, és, ma is vizsgáljuk meg a helyzetet, és ahhoz, hogy a tényfeltáró látogatást, utazást elkészítsük, meghívjuk az Európai Bizottságot arra, hogy a legfrissebb fejleményekről tájékoztasson bennünket egy értékelős formájában a spanyol hatóságok képviselővel egyetemben, ha lehet, azért, hogy, hogy a legfrissebb információval felvértezve tudjunk kiutazni a tényfeltáró vizsgálatra. Tehát ha a bizottság bármit is hozzátenne írásban, mihez több új információ futott be hozzájuk, annak örülnénk, és ugyanez igaz a spanyol hatóságokra is. Ha bármely friss információval szeretnék a petíció bizottságot felvértezni, akkor nagyon örülnénk, hogy teljes mértékben tájékozni tudjunk. Az irányben van? Jó, akkor ezt az ügyet zárhatjuk most, és általános konklúzióként elmondható erre a petícióra is, meg a többire is, hogy mi, mint lakók, az, az a feladatunk, hogy ne kiaknázzuk ugyan, de ne ö, pusztítsuk el a természetet, ne éljünk vissza ezekkel a forrásokkal. Hatos számú petíció de Fonten a benyújtója, a koordinádora antitrust Lassamenz, az Ebro folyó vízgyűjtő területére vonatkozó vízgyűjtő gazdálkodási terv javaslat, melynek száma 0938 per 2012. Matilde Fronten asszonynak adom meg a szót, aki az, az, az érintett szövetség tagjaként fog szólni hozzánk. Buenos días y muchas gracias. Köszönöm szépen. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Az Ebro deltájában élők nevében jöttünk el ide. Mi egy társadalmi mozgalom vagyunk, több mint 30 éve létezünk, különböző spanyol kormányokat próbáltuk meggyőzni arról, hogy ahol élünk, ez a delta, ez egy nagyon, kény, nagyon kényes, érzékeny környezet ökológiai szempontból, és szeretnénk, hogy a, mezőgazdaság és városi felhasználása az Ebró vizének megfeleljen az ökoszisztémáknak, és élet élhető legyen a folyó. Az Ebro deltája 320 négyzetkilométeres terület, ahol 60 ezer ember él. A földközi tenger vidékén ez a harmadik legnagyobb delta vidék, a francia Kemárg után és a Nílus deltája után. Ez egy nagyon nagy lábvidék. Gyakorlatilag az összes nemzetközi természetvédelmi norma vonatkozik rá. A Ramsar, a SEPA, a LIC a Natura 2000 hálózat védi, és a bioszféra védelem alá is esik 2013 óta. 2013. július 9-én az EBRO védelmi platformja először szólalt fel, szólalt fel itt a szakbizottságban, amikor a spanyol kormány elkészítette vízgyűjtőgazdálkodási tervét, ahol is azt tervezte a spanyol kormány, hogy 450 ezer hektárnyi új öntözött terület lenne az Ebro deltájában, 40 új víztározóval, aminek nyilvánvalóan rendkívül súlyos lenne a hatása az Ebro deltájára. Arra kértük a szakbizottságot, hogy lépjenek közbe, hiszen európai irányelvek is vonatkoznak arra, hogy védeni kell ezt a deltát. Azt kértük, hogy tegyenek valamit, ne hagyjanak minket magunkra. 2014. február 28-án a spanyol kormány mindenféle módosítás nélkül elfogadta az Ebróra vonatkozó vízgyűjtő gazdálkodási tervet, pontosan úgy, ahogy ezt bemutattuk itt a szakbizottságban. 2014. november 19-én, miután ez egy elfogadott terv, vagy előfogadott elő, törvény volt, petícióval éltünk az Európai Bizottság felé, mert elmondtuk, hogy a, a víz keretirányelvet, a habitat irányelvet és a madárvédelemre vonatkozó irányelvet is sérti a spanyolok vízgyűjtő gazdálkodási terve. 2014. december 2-án visszajöttünk ide, és elmondtuk azt, hogy az Európai Bizottság kérésének ellenére a spanyol kormány egyáltalán nem törekedett arra, hogy megváltoztassa a vízgyűjtőgazdálkodási tervét, és nem tett eleget az Európai Bizottság ajánlásainak. 2015. május 13-án értesítést kaptunk az Európai Bizottságtól, ahol arról tájékoztattak minket, hogy a a spanyol kormány jelenleg, vagy a spanyol hatóság jelenleg folyt, végzi a vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálatát, és a spanyol kormány ígéretet tett arra, hogy az ajánlásainkat megfogadja. Nos, többször is kéréssel fordultunk már ez ügyben a különböző hatóságokhoz, és szerintem annak semmi értelme, hogy ismételten csak félrerakják és a fiókba helyezzék el a különböző petícióinkat. Így. Elvileg az új vízgyűjtőgazdálkodási tervet idén szeptemberben fogják elfogadni. Semmilyen szándéka nincs a spanyol hatóságnak arra, hogy a 450 ezer hektárnyi új öntözéses területet módosítsa, vagy a 40 tervezett víztározót. Az Ebro deltájának így nem lesznek meg az alapvető forrásai, eszközei ahhoz, hogy fenntartsa ökoszisztémáját. Kérdés és a jövője Tisztelt képviselők! Hálásak vagyunk azért, hogy harmadszor is eljöhetett ide az EBRO védelmének platformja, és arra kérjük Önöket, hogy ne hagyjanak minket magunkra. Ne zárják le ezt a petíciót. 60 ezeren élünk az Ebro deltájában, és úgy érezzük, hogy védtelenek vagyunk. A segítségükre van szükségük, arra, hogy mindent megtegyenek azért, hogy azt kérjék a spanyol kormánytól, hogy teljesítse a kötelezettségeit, és mindazt, ami az, a keret irányában van. Akadályozzák meg, hogy a spanyol kormány továbbra is rosszul költse el a spanyol adófizetők és az európai adófizetők pénzét. Szerintem nem különleges dolgot kérünk, hanem azt, hogy az európai intézmények szabályait, jogszabályait tartsa be, vagy tartassák be Spanyolországgal. Arra is kérjük Önöket, hogy látogassanak el az Ebro deltájában. Nézzék meg saját szemükkel, hogy milyen hatása van a spanyol vízgazdálkodásnak a területre. Az új spanyol vízgyűjtőgazdálkodási terv elvileg ugyanolyan, mint az előző. Ezt az év vége felé szeretné elfogadni a spanyol kormány. Nézzék meg, hogy ennek milyen hatása van. Az Ebro vidékének lakói szeretnék, hogyha valami történne, és, és biztosítom önöket arról, hogy mi mindig segítünk majd önöknek ebbéli tevékenységükben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen különösen az, hogy a türelmét, hogy újra és újra a bizottságunk elé. Közvetlenül önhöz szeretnék szólni, elmondva, hogy a tényfeltáró bizottság, amelyet jövő év elején küldünk ki, ennek a dátumai pontosan nincs meghatározva, de az EBRO folyó is tárgya lesz a tényfeltáró útnak, tehát készülünk rá, része, mint mondtam az előkészületeknek. Köszönöm még egyszer a türelmét, és most megint a bizottsághoz fordulok, a e konkrét eset tárgyában önök a horizontális, strukturális áttekintést már megadták, de a konkrétan erre a petícióra vonatkozóan biztosan van hasznos mondandójuk. Kérem. Sí, muchas gracias. Köszönöm. Azon témák, amikről az imént beszéltek, ezek is strukturális problémákat tükröznek, tehát gond van a vízügydő gazdálkodási tervek megvalósításával Magyarországban. Nem mérték fel a vizek állapotát, ez tehát hiányos az Ebro deltájával kapcsolatban, így aztán nem lehet egy megfelelő tervet se kialakítani, nem lehet azt sem, nem lehet, meg, nem lehet célkitűzéseket ö, megállapítani, és nem lehet a problémát megold, megoldani. Különböző nyelvű, különböző nemzeti útmutatókat dolgozott ki már a spanyol hatóság, de ezek nem felelnek, nem felelnek meg a keretirányelvnek és a védett területekre vonatkozó irányelvnek sem. A bizottságot aggasztja az is, hogy milyen sok infrastruktúrális terv van az Ebro deltáján, főleg a víztározók megépítésére gondolunk. Néhány héttel ezelőtt a bizottság szegési eljárást indított. Egy víztározó megépítésével kapcsolatban, ami pontosan az Ebro deltájában helyezkedik el, tehát nagyon aggasztja a helyzet a bizottságot, és kéri, hogy ezeket a problémákat a spanyol hatóság kezelje a következő vízgyűjtő gazdálkodási tervben. Nagyon sok olyan vizes terület van, ahol nincs meg a vízállapot felmérés. Az Ebro deltája, az a vízgyűjtő terület, az a vízgyűjtő terület Spanyolországban, ahol a legtöbb ismeretlen állapotú víztest van, vagy vízfolyás van. Így aztán természetes, hogyha az állapotot se ismerik, hogy nem tudnak megfelelő gazdálkodási tervet sem kidolgozni. a petíció tartalmát abba a horizontális fellépési tervbe vagy csomagba foglaltuk, amely a spanyol vízgyűjtőgazdálkodásra vonatkozik, és biztosítanám a hallgatóságot arról, hogy az a tény, hogy a petíciót úgymond archiválják, nem azt jelenti, hogy ezt nem veszik majd figyelembe, ez egyfajta adminisztratív eljárás. Mint említettem, a horizontális fellépésünk részét képezi ez a petíció is. In España. Gracias. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. A kollégákhoz forduló képviselőtársaimhoz. Elsőként Márten úr. Oui, merci, Köszönöm, Szeretnék párhuzamot vonni a legutóbbi petícióval, hiszen a panaszosok, akik a Tapo folyó mellett élőket képviselők, ők is hasonlókat mondtak el. 400 ezer hektárt érintő projektről van szó, az Európai Bizottság képviselője pedig az imént elmondta, hogy valóban ez így van, a Palasz is ugyanezt elmondta, hogy a lehetséges negatív hatásokról tanulmány nem készült, így tehát a válaszom vagy kérdésem nagyon egyszerű lesz. Azt szeretném mindenképpen kérni, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, amíg a flórára és faunára kifejtett hatással kapcsolatos érdemi tanulmány nem készül, hiszen a lehetséges hatások ismerete nélkül semmiféle módon nem tudunk dönteni ez ügyben sem, így sem úgy. Köszönöm. Hát szó a következő hozzá. Köszönöm, elnök asszony. A panaszos a 2012-es folyóra készült vízgazdálkodási tervet kérdőrezi meg, de ez a platform tulajdonképpen azt kívánja elérni, hogy az ebro vízhozamát növeljék, ehhez azonban korlátozni kell a felső folyásvidéken a víz kivételt. Panaszostól hallhattuk azt is, hogy 2012-ben készült egy, egy ilyen terve tervezettel. Éppen ezért szerintem az a logikus, hogy lezárjuk ezt a petíciót, mert ez egy régi téma, ami pedig a látogatásokat illeti Spanyolországban 25 különböző vízgyűjtő területet tartanak számon. 2006-ban, ha jól emlékszem, már jártunk itt. Persze, megint elmehetünk, de én nem látom sok hasznát. Mr. Terry Cabras. Terry Cabras kollega. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony, amit a kollégám az imént mondott, kollégina imént mondott képviselő társam, ez igencsak aggasztó. 2006 óta nem sok minden történt, nem sok minden változott. Láthatjuk, hogy milyen komoly a helyzet. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem, nem világos, hogy mi a cél, nem világos, hogy ezt milyen módon kívánják elérni olyan víztározók és gátak épültek, amelyek megléte nem indokolt, az környezeti állapot tekintetében is igen komoly aggodalmaink vannak, hogyha nem lehet terveket készíteni és ezekről döntést hozni, akkor tervek nincsenek, akkor döntések sem születhetnek. Az Európai Bizottság képviselője beszélt a különböző vízügyi problémákról. Úgy érzem, hogy Spanyolországban egy szerkezeti probléma van, egy igazi szisztemikus problémának értjük ezt. A szisztemikus és a szisztematikus között szinte csak árnyalatni különbség van, az egyik egy rendszerszerű probléma, a másik pedig egy rendszeres, visszatérő, alapvető fontosságú ö, probléma. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt hiszem, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy bízzunk ezügyben. ügyben bármelyik kormányban, mint egy bianco csekket kiállítva, éppen azért nem hiszem, hogy ezt a petíciót lezárhatnánk továbbá. Nem csak, hogy nem szabad lezárnunk ezt a petíciót sem, de azt, hogy nyitva hagyjuk, az még nem elég, lehet, hogy még száz év múlva is nyitva lesz. Arra kell mindenképpen a spanyol kormányt felszólítani, hogy ezügyben valamit tegyen, orvosolja a helyzetet, és tartsak tiszteletben a környezetvédelmi jogszabályokat. Köszönöm. És ezzel annak a listának a végéhez értünk, amelyek a, azok szerepelnek, akik szót kértek ez ügyben. Talán visszadnám a panaszosnak a szót, meghallgathatta, hogy a képviselő társaim mit gondolnak, hogy amirekednek ez ügyben, nem tudom, szeretne valamit hozzáfűzni, a de Fonten. Jó, querría contestar. Igen, Ájuszó asszonynak szerettem volna válaszolni. Valóban. 2014-ben beszéltünk az elfogadott vízgyűjtőgazdagadási tervről, de már akkor elmondtuk, amit most is. Következik ennek a vízgyűjtőgazdagadási tervnek a felülvizsgálata. De ez a, ez a terv pontosan ugyanaz, mint az előző. Ebből kiindulván ugye elvileg június végén van a konzultáció vége, mi fogunk majd egyébként, meg fog nyilvánulni a konzultáción. Tehát ezek alapján azt tudjuk elmondani, hogy ez a jelenlegi terv megegyezik az előzővel. Számos dolgot lehetett volna módosítani, ez nem történt meg. Évvégig mit fognak megváltoztatni, hiszen évvégén már el kell fogadni az új tervet? a jelenlegi helyzetet pont ugyanaz, mint az múlt év végi. Nem tanulmányozták azt, hogy hogy milyen minőségű a víz, tehát nem volt ezzel kapcsolatban semmilyen felmérés. Nagyon nagy gond az, hogy hány százezer hektár szeretnének ötözés alá vonni. Azóta semmilyen változás nem történt, hogy el, legutóbb itt voltunk. A felülvizsgálat az új terv megegyezik az előzővel. Ez a problémánk. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most azt javaslom, következőképpen járjunk el. Hagyjuk nyitva a petíciót, és a bizottsághoz is fordulok, meg a spanyol kormányképviselőhez. Kérem, mindketten készüljenek fel arra, hogy találkozhassanak velünk, és a legfrissebb tájékoztatást adják meg, mielőtt jövő év kiutazik a tényfeltáró bizottságunk. Hogy mindketten személyesen jöjjenek el, ha meghívjuk önöket, és a legfrissebb, helyzet legfrissebb állásáról tájékoztassák a titkárságot, hogy fel tudjunk készülni. Ennyit tudunk most csinálni. Jól látom hogy ebben egyetértünk kollégákkal? Köszönöm akkor. Köszönöm. A következő napi lenni pont, hetes számú, a Harama folyó kiszáradásához vezető illegális tevékenységek Madrid közelében, illetve a védett területeket veszélyeztető tevékenység 0804 2006-os régi, tehát a petíció benyújtója itt van, Miguel Angel Sánchez Pérez, akinek most meg is adom a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fel fogom olvasni a petíciót. A Harama Vivo szövetség nevében, ők küldtek engem ma ide, őket képviselem. Lehet, hogy réginek törik elsőre ez a petíció, 2006-os, de amit most fel fogok olvasni, az megfelel a Tahó völgyében, majdnem minden mellékfolyónak, mellékfolyóének, gyakorlatilag nem változott a helyzet azóta. 2014-ben valósították meg a vízgyűjtőgazdálkodási tervet, azóta semmi nem történt. Akkor felolvasnám ezt a kis szöveget, amit a kollégáim küldtek el velem. A, a kollégák fognak beszélni más folyókról, más területekről, más problémákról, de ne felejtjék, hogy mi átlagpolgárok vagyunk, és számunkra úgy tűnik, hogy kihasználják a mi folyóinkat, ez számunkra fenyegetettséget jelent, és nyilvánvaló problémákkal küzdünk. Akkor tehát felolvasnám a szöveget. 2006 augusztusában és szeptemberében a Harama folyó kiszáradt a középső folyásán számos kilométeren. A Harama folyó Madrid közelében folyik, és legfőképpen azért történt az, mert a gátakat, amelyek a folyón, amik a folyók találhatók, nem megfelelően, ezzel nem megfelelően gazdálkodták. A madridi önkormányzat veszi ebből a folyóból a vizet. Két fő két gáttal volt legfő, leginkább probléma, az Elvádóval és az Ellátáferrel. A rendelkezésünkre álló, rendelkezésünkre álló adatok szerint a, a, a, az a csatorna, amiről beszélünk, májustól szeptemberig 104 liter per másodperces hozammal rendelkezik. Most ez a hozam egyáltalán nem elégséges ahhoz, hogy megfelelő legyen a, a vízi élőhelyek körülmény, életkörülménye. Egy vízmérőállomás van a gát közelében, nulla liter per másodperc volt a hozam, tehát semmi. Ez a vízhiány a Harama és az Enárez folyók élőhelyére nagyon súlyos hatással volt. A madridi önkormányzat tehát prioritást adott a vállalkozási vagy üzletszerű vízgazdálkodásnak az ökoszisztémák védelmével szemben. A Harama és az Enárez folyó érintett leginkább ebben a problémában. Körülbelül 65 kilométeres szakaszról van szó, plusz 6,5 kilométer egyéb mellékfolyókon. Hihetetlen környezeti értéket jelent az itt lát található ökoszisztéma. Vannak itt kisebb patakok is. Ez egy védett terület, 18 féle élőhely található itt, ezek a habitat irányelv védelme alá is tartoznak ebből három prioritást élvez. Nos, ezen élőhelyekkel kapcsolatban el kell mondjam azt, hogy nagyon sok állatfajtát tartunk számon, ezeket mind ismerjük természetesen az élőhelyek működő képességét befolyásolja a víz elérhetősége, vagy nem elérhetősége. Sajnos folytonosan romlik ezeknek az élőhelyeknek a minősége. A 2006-os eh, hatósági fellépés eh, egyértelmű hatással volt Sajnos egyre hosszabbak a száraz időszakok. Úgyhogy említettem, nagyon sokféle olyan élőhely van ezen a területen, amely védelem alá esik, és úgy tűnik, hogy nem nagyon vették figyelembe a vízgazdálkodási hatóságok ezeket az élőhelyeket. Szeretnénk azt is jelezni, hogy Ezeken a területeken nincsen meghatározva az ideális vízhozam, pedig a spanyol hatóságoknak kötelessége lenni ezt a normát felállítani, és aztán ezt, és aztán ezt betartani, ehhez alkalmazkodni. Még egy dolog. Amikor egy háráma típusú folyó, vagy az Albertse típusú folyó, ahol víz kinyerőállomások vannak, nagyon rosszat tesznek az érintett élőhelyeknek, nagyon rossz hatással vannak a víz mennyiségére, nagyon rossz jelenleg, tehát az, ezeknek az itt található vizeknek a minősége, amikor egy folyó kiszárad, akkor egyértelmű, hogy a helyi ökoszisztéma is, illetve az alsó folyáson lévő ökoszisztémák is ezt nagyon megszenvedik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megint a bizottság képviselőjéhez fordulok, Rodríguez Romero úrhoz. Nagyon hálás vagyok, hogy továbbra is fenntartja a jó szellemi munkát, megadom a szót ennek most. Köszönöm szépen. ismét láthatjuk azt, hogy mennyire fontos az, hogy meglegyen egy ökológiai minimumhozam, ezeket a normákat föl kell állítani, így lehet csak ezeket betartatni, így lehet csak megfelelően garantálni a védett fajok, a védett ökoszisztémák állapotát. Ahogy a bevezetőben is említettem, a bizottság azt ajánlja Spanyolországnak, hogy úgy alakítsák ki a vízgyűjtő gazdálkodási terveiket, hogy azok megfeleljenek a helyi viszonyoknak. A bizottságnak nincs elegendő információja arra vonatkozóan, hogy megfelele a, a hozam meghatározások, megfelelnek-e a helyi viszonyoknak, de figyelemmel kísérjük a helyzet alakulását. Ez egy strukturális probléma. Szeretnénk, hogy ez a probléma megoldódjon az összes vízgyűjtő medence esetében Spanyolországban. Thank you. Köszönjük, köszönjük szépen. Hiszik vagy sem, tíz spanyol képviselő a padsorokban, egyikük sem kért szót ez ügyben. Na, hirtelen, hirtelen nagy a lelkesedés. Valina asszony, és aztán Ayuso asszony következnek. Perdón, perdón. Eh, pediría... Mm, Én azt mondanám, hogy eh, talán okos lenne, hogyha a szakbizottság a madridi önkormányzattól azt kérné, hogy készítsen egy tanulmányt, vagy mérje fel a helyzetet. Hogy megtudjuk, hogy milyen szabálytalanságok történtek eh, ezen érintett csatornával kapcsolatban Madridban. Érdekes lenne ezt megismerni. Lehet, hogy akkor többet tudnánk. Thank you. Köszönöm. Ayuso asszony. a ser Én is nagyon röviden fogok hozzászólni. Azt mondja a panaszos, hogy a a második Erzsébet csatornán olyan nagy a vízkinyerés, hogy nincs meg a minimum hoza. De hát ezt a kinyert vízmennyiséget, ezt már felülvizsgálták 2014-ben. Azt mondja a panaszos, hogy, hogy így sem tartják ezt tiszteletben. Hát kérem szépen, Spanyolország nagyon száraz ország. És az önkormányzatok kezében van nagyon nagy mértékben a, vízgy, a vízgazdálkodás, illetve a hozamok megállapítása, az ideális hozam megállapítása. Az Európai Bizottság foglalkozik ezzel. Kérdésem, hogy a bizottság megállapította azt, hogy ez az ökológiai hozamhatár megfelelő-e, hogy ezt betartják-e? Egyáltalán be lehet ezt tartani? mert az Ebron például hatalmas áradások voltak, máshol meg nem. Ezzel zárjuk. Az én listámon levő hozzászólókat más nem kért szót. Akkor lehetne úgy eljárni, hogy tekintettel arra, hogy nagyon régi petícióról van szó, 2006-ra datálható még, a bizottság most nem jelezte, hogy az európai jogszabályokat megsértették volna, úgyhogy nagyon sok lehetőségünk nincsen. Persze azt lehet, hogy kapcsolatba lépünk a madridi önkormányzattal, kérünk friss információt, és aztán esetleg ennek alapján lehet nyomon követni, mit tettek, mit nem tettek. Van-e más javaslat a kollégák részéről? Exactly. Nobody else wants to... Más nem akar mondani semmit, úgyhogy akkor a javaslatomat elfogadják, hogy így csináljuk? Rendben. Akkor így lehet csinálni. Ezzel zárjuk. Mátó Csak egy kérdés. Hogy nem tudom, hogy az Európai Bizottság ténykedésével kapcsolatban ez elfogadható. A bizottság azt kérte, hogy a madridi közösség, illetve a önkormányzat vizsgálja meg, hogy milyen hatáskörök érvényesülnek itt, hogy vajon a spanyol kormány hatásköre, vagy a madridi önkormányzat illetékese ebben. Tehát mindenképpen az illetékes ö, szervhez kell forduljunk, és az is érthető, hogy ez nem az Európai Bizottság szakértelmébe eső terület. Nem azt mondom, hogy ne kéne több információ, épp ellenkezőleg. Hát legyünk körülöttükkéntek abban, hogy kitől ö, ne lépjük ki a petíciós bizottság hatásköré. Péter jár, talán a, azért hallgatnak a kollégák, mert egy kicsit kevés átlátható a helyzet. Egyrészt a szakbizottság elnöke is megállapította, hogy a bizottság részéről nincs arra jelzés, hogy az Európai Unió sok szabályokat megsértették volna. Régi petícióról van szó. A spontán ajánlásom az volna, hogy intenzíven lépnek kapcsolatba a helyi hatóságokkal, az önkormányzattal, mert valami nem stimmel a végrehajtással. Szerintem lezárható a petíció, annak benyújtói kell, hogy az önkormányzathoz forduljanak, és hogyha új ismeretek adódnak, hogy új tények adódnak, akkor újra meg lehet nyitni, hogy új petíciót lehet benyújtatni. Tehát a bizottság megállapította, hogy nincs jog, jogsértés Európai Uniós szabályzással, a petíció benyújtói nem elégedettek ezzel, de úgy tűnik, hogy alapvetően a petíció benyújtói és a helyi önkormányzat között van egy kommunikációs hiba, lehet, hogy Brüsszelből ezt nehéz megoldani, lehet, hogy nagyon korlátozottak a petíciós bizottság hatáskörei, ebben azt hiszem igazad van. Talán a elnök azt hogy valami jó kompromisszumot kialakítani mindenből, parancsoljon. Jó. Tehát nem tehát az EU irányelv megsértése vagy meg nem sértése ügyében az Európai Bizottság hatásköre kell érvényesüljön a spanyol hatóságokkal való párbeszéd során, tehát a spanyol kormány, illetve egyéb helyi hatóságok bekapcsolásával, amelyek illetékesek lehetnek. Azt viszont látom, hogy nem adtam meg önnek a szót, úgyhogy visszaadom most a szót önnek. Elnézést, parancsoljon. No, muchas gracias. Elnézést, igen, köszönöm. nézzük pontosan a dolgot. Nézzük Spanyolországban, kinek a hatásköre a vízgazdálkodás. Ez az állami, ez a hatáskör. A spanyol kormánynak kell megvalósítani a vízgyűjtőgazdálkodási tervet. Neki kell kialakítani ezt a minimum vagy ökológiai hozamot, ezt a szintet. Mató úrnak nyilván az az érdeke, hogy ne teregesse itt mindenki elé a hazai szennyest. hogy egy önkormányzat, vagy bármilyen más hatóság egy folyóval azt tegye, vagy egy csatornával azt tegye, amit akar, az azért még sincs így rendben. Különböző hidromorfológiai elemek szerepelnek az előző tervben és a mostaniban is, vagy az újban is. Nos, az Európai Bizottság ezzel foglalkozó illetékesen megfelelően tette meg, megfelelően elvégezte a dolgát. A asszony, valóban Spanyolországban nagyon sok az a száj, gondot jelent a kevés víz. Éppen ezért kell nagyon vigyázni a folyóinkra. Megfelelően kell tehát kialakítani az ökológiai hozam adatokat is, minimum szinteket is, és azt hiszem, hogy most a bizottság tért felén a labda, de hogy nagy folyók kiszáradjanak, amiknek védett ökoszisztémája van, hogyha ezt egy európai irányelv lehetővé teszi, az nagy gond. A harama vízgazdálkodása állami kérdés, de az itt a gond, hogy a madridi önkormányzatnak valahonnan vízhez kell jutnia. Ez általában kis folyókon keresztül történik. És a Tahó plusz vízkészletét általában arra használják, hogyha az országban máshol van nagy vízhiány, akkor oda irányítják azt. Hogyha megfelelően gazdálkodnánk a vízzel, akkor mindenkinek jutna víz, és eh, minden egyes eh, felhasználásra is jutna víz. Erre kéne törekedni. Köszönöm. Now I think... Köszönöm. Futunk ki az időből, holott le kéne zárjuk ezt a témát. Azt javaslom tehát, kép járjunk el. Küldjük el a levelet a spanyol hatóságoknak, megkérdezve, hogy vajon a környezetvédelmi célokat elérték-e vagy sem ebben az ügyben. és ezzel lehetne teljes körű képet nyerni a helyzetről, és a megfelelő hatóságokat céloznák meg ezzel. Nem láttam senkit más javasolni, akkor ezt így elfogadjuk? Rendben, kiváló. Megyünk tovább. 0708, 2007-es. Rio Castrillo Grandabai Andalúziai folyó projektről, és a 1391 2007-es számú petíció is kapcsolódik ehhez, a Rio Castro folyón folyó munkálatok negatív hatásai címmel, a benyújtó itt van, Miguel Ortez López úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Mi is mutatunk néhány fényképet, hogy pontosan tudják, hogy miről van szó. Ez egy nagyon kis folyó, de az ökológiai fontossága, jelentősége rendkívül nagy, főleg a környező önkormányzatok, falvak számára. Először is szeretnék köszönetet mondani önöknek, az európai polgárok nevében, hogy eljöhetünk ide. Mi európai polgárok sokszor védtelenek vagyunk a saját kormányunk tevékenységével kapcsolatban. Sokszor sajnos az a, a kormányok nem a közérdeket tartják, helyezik előtérben. Sajnos nem gondolkodnak el azon, hogy közös jövőnk merre felé vezet. Hogyha egy tájat éveken keresztül rombolnak, akkor életünk részét, egy részét rombolják le. Ezt a környezetvédelmi katasztrófát próbáljuk elkerülni, hiszen a Kastril folyó elterelésével, elterelése ellen emeljük fel szavunkat. Nem először járunk itt az Európai Parlamentben, a Kastril folyót már többször is megpróbáltuk megvédeni. Nem tudom, hogy mennyire dicsőség ez, de ez a legrégebbi vízzel kapcsolatos konfliktus Spanyolországban. Már 1512-ben a murciai királyság szeretett volna hozzájutni a vizekhez, aztán 1619-ben Kartahinából kérték ezt, aztán 1774-ben, aztán pedig 1926-ban is felmerült a Kastri folyó elterelése vagy vizeinek elvezetése. az nagyon sokszor felmerült tehát az, hogy a tengerpart felé tereljék el ennek a folyónak a vizét különféle célra, mezőgazdasági célból, vagy golfpályák öntözése céljából, vagy a vagy az üvegházak öntözésére. Nos, a, guard, a, a folyó, a Katrium folyó környezete védett ökoszisztéma, és pontosan azért este kétségbe a helyiek, mert folytonosan megpróbálják elvezetni a vizet. Legutóbb az történt, hogy egy csőben próbálták meg a folyó folyásával párhuzamosan a víz egy részét elterelni. Akkor ismételten ide jöttünk az Európai Parlamenthez, ennek következményeképpen szerencsére felhagytak ezzel a projekttel. Aztán 2007-ben még egyszer próbálkoztak, ezzel van, erről van most szó. Akkor egy úgynevezett asszályra vonatkozó királyi rendelet jelent meg, ami kimondta, hogy vészhelyzet van, és ennek valójában az volt a célja, hogy civil szervezetek egyáltalán, meg a lakosok egyáltalán ne szólhassanak bele a hasonló típusú elvezetésekbe. Ma erről van itt konkrétan szó, erről az elvezetésre vonatkozó tervről. Szeretnék elmondani, hogy értelmetlen ez a terv, ez a projekt. Nos, Spanyolország ellenkezően érvel, de ez nem felel meg a valóságnak. Az elterelés, a víz elterelése nem szükséges, szükségtelen, de illegális is. Nem lehet ezt semmiféle módon indokolni. Az ügyvédünk elkészített egy dokumentációt, illetve egyetemi tanulmányok is tanúsítják ezt. Azt sikerült elérni, hogy a Spanyolország legfelsőbb bírósága az aszára vonatkozó királyi rendeletet megsemmítette. Nos, sajnos nem az történt, amire számítottunk. egy másik jogszabályra vonatkozóan próbálták meg jogossá tenni a munkálatokat, az elterelés munkálatait. Ismételten a bírósághoz fordultunk, ez és megint a, aztán ez megint a megint a legfelsőbb bírósághoz került, aztán ismételten leállították a projektet. Azt kérjük a szakbizottságtól, hogy a Kászri folyó elterelésére vonatkozó munkálatokat állítsa le, egyáltalán semmilyen pénzügyi segítséget vagy gazdasági segítséget ne adjon ezen projektre, és kötelezze arra Spanyolországot, hogy a legfelsőbb bíróság ítéletét tartsa tiszteletben illetve hogy, az különböző, hogy a különböző környezetvédelmi vagy vízre vonatkozó európai irányelveket és keretirányelveket tartassa be Spanyolországgal. Azt kérjük továbbá, hogy a spanyol kormány mi hamarabb fogadja el a vízgyűjtőgazdálkodási terveket, illetve hogy a Castril folyóra vonatkozó ökológiai hozam szintet tartsa tiszteletben. Azt kérjük továbbá, hogy a Kastril folyót ne felejtjék el. Még egy utolsó dolog, utolsó mondat. Na, valójában ennyit szeretem volna mondani elnézést, hogy egy kicsit eh, hosszú ideig tartott, amíg felolvastam mindezt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ennyit utazott. Jobb lett volna, ha többit utaztunk önnek és hosszúbb időig beszélhetett volna. Mégis köszönöm, hogy eljött, és megosztotta velünk tapasztalatait, a helyzet ismeretét, illetően mit jelent ott helyben a folyó mentén élőknek mindez. Most pedig örömmel ismét a bizottságnak adom meg a szót. Ha fáradt, akkor csak jelezze, kap egy kávét a munkatársaimtól, hogy felfrissítsük Önt. Köszönöm. Este Kassolár. Köszönöm. Eh, tiene una relación con... A petíció kapcsolódik az ökológiai hozam kérdéséhez. Erről már korábban beszéltem. A bizottság elemezte azt a műszaki jelentést és dokumentációt, amit a panaszos benyújtott, és arra a következtetése jutott, hogy a munkálatoknak negatív hatása lenne a Castile folyóra. De nyilván a spanyol hatóságok hivatalos dokumentációjában ez nem szerepel, ez nem mond, ez, tehát a mi következtetésünk ellentmond a spanyol hatóságok következtetésének. Jó lenne, hogyha részletesebb műszaki jelentés vagy szakjelentés állna a rendelkezésünkre, de nagyon jó az, hogy a spanyol bíróságok foglalkoznak a kérdéssel, mert a tagállami bíróságok a közösségi jog alkalmazásának elsődleges fórumai. És jelenleg is várjuk, várják a, biz, a bíróság ítéletét, mi is megvárjuk ezt az ítéletet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Pontosan ezt a tájékoztatást vártam. Köszönöm szépen, hogy megadta. Most pedig megnyitom a vitát képviselőtársaim előtt, hogy bekapcsolódjanak a vitába. Ayuso asszony először parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megint szót kértem. Meg is mondom miért. Korábban már említettem, hogy 25 vízütő terület gazdálkodási terv létezik. A helyi, a regionális központi kormányzat vegyes felelősségi körül van szó, itt az Andalusz régió ebben az esetben. 2005-ben volt egy olyan királyi rendelet, amely a szárazság asszályellenes intézkedéseket vonatosított. Az autonóm közösség is szerette volna ezt a, ezt a sürgős projektet mindenképpen eh, előmozdítani. Több bírósági ítélet is született eh, ez ügyben, amelyen megpróbálták megállítani ezt a kezdeményezést. Eh, Arkas Publikás. Finalmente el Tribunal Supremo dicta... Nagyon sok pénztől esett el így a, az államkincstár is. Még egyszer mondom, született tehát egy királyi rendelet, amely kimond, amely azonban nem tudott, amelynek nem lehetett érvényt szerezni, hiszen a megfelelő feltételek nem teljesültek, mert azt állították, hogy nem is voltak igazi víz ö, ö, ellátási problémák ezekben a, a, ezeknél a településeknél, miközben igenis volt. Most mit is mondhatnék a panaszosnak? Azt kell alapvetően megvizsgálni, hogy ezek a technikai tanulmányok milyen dátummal kerültek megküldésre a spanyol kormánynak, mert a bizottságtól azt hallottuk, hogy voltak ilyen tanulmányok, de nem tudjuk, hogy melyek, mikor. Kérem a bizottságot, hogy mondják el, hogy mikor kapták meg ezeket a tanulmányokat. Köszönöm, Valéna asszony a következő hozzászólónk. Igen, köszönöm, eh, elnök asszony. A panaszosnak szerintem igaza van. itt nem a politikusok vagy az önkormányzatok korábbi döntéseit bírálni vagyunk hivatottak. Nem, a mi dolgunk az, hogy segítsünk érvényt szerezni a szabályoknak, hogy segítsünk elérni azt, hogy valóban mindenki tartsa magát a szabályokhoz, amelyek például a közös örökségünket, illetve ezekben az esetben az erőforrásokat védik elhangzott, hogy jelenleg nem áll rendelkezésünkre elég információ. Mégis az előttünk fekvő petíciókból azt hiszem elég egyértelműen kiderül, hogy ez egy szisztemikus, rendszerszerű probléma, valami baj van, valami bűzlik Spanyolországban ez ügyben. Éppen ezért szerintem ezt a petíciót is mindenképpen nyitva kell hagynunk, majd meglátjuk, hogy a bírósági döntések mit mondanak, várjuk meg ezeket a bírósági döntéseket, az, az Európai Bizottságnak is legyen meg minden szükséges információ, és majd ezt követően majd meglátjuk, hogy mit tehetünk az egyes petíciók ügyében. Káleson asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amit Valina kollégina mondott, eh, onnan folytatnám a fenntarthatóság valóban egy fontos fogalom, eh, alapvetően eh, itt a hatáskörök átfedésének a problémája is felmerül, hiszen az Alkotmánybíróság Spanyolországban kimondta, hogy itt az andalúz eh, önkormányzat hatás köréhez tartozó ügyről van szó. Van azonban itt egy alapvető probléma. Látom, tudom, értem azt, amit az Európai Bizottság 2011-es évben történetekkel kapcsolatban mond, de én úgy érzem, hogy a vízgazdálkodási tervezés hiánya az, ami a bajt okozza. A vízgazdálkodási keretirányelvre többször is utaltunk, mert ennek Eh, a keretében kellene mozognia mindenkinek. Az elejétől kezdve ugyanazt halljuk minden panaszostól, minden petíció vonatkozásában. Amikor már bírósághoz kerül egy ilyen ügy, akkor nincs más választásunk, mint hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és megvárjuk a bírósági döntést, a bírósági ítéletet, és akkor majd láthatjuk, hogy mit tesz a bírósági uh, ítélet uh, megszületését követően maga az andalúz autonóm kormányzat. Köszönöm. Márten úr. Köszönöm, elnök asszony. Nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy milyen katasztrofális következményekkel járhat egy föld életében, hogyha mindez előfordul. Túlságosan sok a szürke terület ebben az egész dosszéban remélhetőleg talán az igazságszolgáltatás előbb-utóbb rendet rak ez ügyben, az alkotmánybíróságot is bevonták, éppen ezért mindenképpen, amíg meg nem születik minden bírósági ítélet, nyitva kell hagyni ezeket a petíciókat. Nem az első ilyen petíció, egy egész sor petícióról beszéltünk már, e, és még marad is pár. Ez mind Spanyolországgal kapcsolatos, azt hiszem, hogy tudjuk, hogy itt valami baj van. Én magam is ott születtem, tehát azt hiszem itt tényleg én is elmutatom, hogy probléma van. Itt az asszály, a vízhiány kérdése tudjuk, hogy ez különösen égető. Hogyan segíthet Európa ennek az országnak? Nos, itt nem csak az önkormányzatokat vagy különböző szerveket kell ezen érteni, hanem minden érintett felett a, a civil szervezeteket is eh, beleértve, akik eh, eh, ezeknek a folyóknak, a flórának, a faunának köszönhetik egyáltalán a létüket, emiatt vannak, és Európának is ez ügyben ilyen komoly felelőssége van. Je vous remercie. Köszönjük, képviselő úr, most pedig Ortiz López úr kap szót. Köszönöm elnézést, el kell magyaráznom az álláspontomat, ez bizonyos időt fog igénybe venni. A Guadalquivir folyóval való gazdálkodás a spanyol kormány feladata, hatásköre. A vízgyűjtőgazdálkodási terv kidolgozásában részt vettünk, amennyiben kifejeztük véleményünket az előző tervvel kapcsolatban és meg a mostanival is. Elmondtuk azt, hogy ez a terv, ez ellentmond az európai keretirányelvnek, és a Grandanai Egyetem tanulmánya is kimutatta, hogy az ökológiai vízhoz, amit megállapítottak, rendkívül alacsony. Elvileg júliusban lezárják a második terv elkészítését. Nem hiszem, hogy odafigyelnek arra, hogy mit mondtunk eddig. Azt kérem önöket, hogy a spanyolországi látogatás alkalmával látogassanak el a mi vidékünkre is, hogy első kézből tapasztalatot, tapasztalatot szerezzenek arról, hogy mi is a baj. Köszönjük a meghívást, nagyon kedves önöktől, ám arról biztosítatom, hogy jövő év elején, amikor kiutazunk tényfeltáró útra, Granadáig nem tudunk elutazni földrajzi szempontból tenni lehetetlenné az utat, ám ki tudja, mindenki szabadon mozoghat, meghívhatnak néhány spanyol kollégát, hogy vizsgálódjanak maguk, vagy akár más nemzetiségű képviselő, az európai személyek szabad mozgásának szabadságával élve megnézhetik a saját szemükkel, mi van ott. Ám a petíciós bizottság, ennyit megígéretek, figyelemmel kísérje a dolgokat és mivel most a spanyol nemzeti bíróság előtt van az ügy, megnyitjuk a petíciót, nyitva hagyjuk, addig, amíg nincs bírósági határozat. Azt is hozzátenném, hogy akár írhatunk egy levelet is, ahogy Valina úr is javasolta, az andalusz hatóságnak, hogy hát tudjanak arról, hogy a Petíciós Bizottság figyeli a dolgot. Ez önmagában jó lehet, és a spanyol hatóságok meglássák, hogy komolyan vesszük mindezt, és miért bírósági döntés születik, lépünk. És a, a bizottság és a szerzősek őrzőjeként figyelemmel kísérő, és, te, és tájékoztat bennünket az ügyről. Akkor lehet így? Úgy tűnik, igen, mehetünk tovább, egy kicsit késésben vagyunk, Következő petíciónk szintén spanyol. A vízgazdálkodási terv az Ato Guardiana folyóban, folyó kapcsán 957-2012-es Lajstrom számú petíció. A benyújtója nincs itt, ám Velasco Lizano képviseli őt. Öné a szó parancsoljon. Kérem, hogy maximum 5 percre szorítkozzék. Muchísimas gracias, señora. Köszönöm, elnök asszony. Pues eh, buenas tardes, muchísimas. Jó napot kívánok. Köszönöm, hogy fogadnak minket. Mariano Velasco képviselem. A Tahóra vonatkozó petíció miatt már itt voltunk, de itt most egy másik folyóról is szó van, a Guadianáról. Láthatták egész délután során, hogy Spanyolországban nagy gondot jelent a vízgazdálkodás és a vízkeret irányelv megvalósítása. Vannak általános problémák, a spanyol és más földközi tengeri vízgyűjtő területek gazdálkodásával kapcsolatban általánosságban az a baj, hogy túl sok vizet kinyernek, különböző célokra a vízből. Az is gond még, hogy a hatóságok nem igazán próbálják a megoldást megtalálni, mintha nem is keresnék a megoldást. A víz keretirányelv véleményünk szerint megváltoztatásra szorul, tehát a víz felhasználását meg kell változtatni. Hogyha nem változtatjuk meg a víz felhasználását, akkor akárhány vízkeret irányelvet kidolgozhatunk, a dolog nem fog megváltoztatni. A Guadiana, amiről ma beszélni fogok, ez olyan, egy olyan folyó, amely nem hegyes környezetben születik, nagyon különleges ez a vízfolyás, mint említettem, tehát nem egy nem hegységekből ered, ez az úgynevezett lámáncsai folyó tipográfia. Ez egészen egyedi Európában egy termé természet természeti park is, vagy egy természetvédelmi park is van a mi folyónk a Guadiana körül, Ramszá védelem vonatkozik rá, és mint említettem, nagyon különleges ez a folyó, és a vízgyűjtő területe. Mi a gond ezzel a folyóval? Láthatnak itt egy felvételt. A gondunk az, hogy túlságosan sok vizet kinyernek a folyóból. Láthatnak két felvételt, az alsó az 50-es évekből származik, a felső pedig tavalyi felvétel. Látható, hogy hogyan alakul ki ez, vagy hogyan folyik, ennek a, hogyan folyik ez a folyó. Bizonyos részeken egészen kiszárad ennek a folyónak a folyása, a medre, a 30 év lefolyása alatt, illetve a pár évtized lefolyása alatt több mint 30 kilométeren történt ilyen probléma. Ez egy nagyon súlyos probléma. Sajnos a vízgyűjtő gazdálkodási tervek nem oldják meg ezt a problémát, ez a táblázat, ha megnézik, az első oszlopban arról szól, hogy mennyi rendelkezésre álló víz van, tehát évente mennyi a térfogata a vízgyűjtő területnek. A második oszlopban az látható, hogy milyen vízkitermelési joggal rendelkeznek az öntözők. Néha ez kétszerese, vagy a háromszorosa annak, amennyi a megtalálható víz, vagy mellékfolyókra is vonatkozik ez. Sokszor ötször akkora vízmennyiséget tüntetnek itt fel, mint amennyi víz egyébként van. Ez a helyzet. Több az öntözési jog, mint amennyit a természet kitermel. Az első, olvas, az első oszlop alapot, ha megnézzük, Nos, valójában az igazi adatok ezek, amiket itt láthatunk, ezek sokkal alacsonyabb adatok, mint amit az oszlopban láthattunk. Fok, egy olyan évet vettek alapul a statiszták, amikor nagyon sok eső esett, és ezt még 30%-kal felduzzasztották. Tehát ezek a feldúzasztott adatok vannak itt az első oszlopban, és még ezt is megduplázták, megtriplázták, meg ötszörözték az öntözési jogra vonatkozóan, ez botrányos. Ennyi vízkitermelési jogot adtak oda az öntözés céljára, ezt a vízgyűjtő terület egész egyszerűen nem tudja magából kitermelni. Nézzük azt a fotót, amit az elején láttunk. Ez a folyó ez a folyó nagyon egyedi rendszer mutatott a folyásában, és most ez a Guadiana, ez a Guadiana folyó 2009-ben. Itt ki van írva az, bár nem nagyon jól látszik, hogy fürödni tilos, tilos, hát ez egy száraz övezet most, 2009-ben ugyanis eltűnt innen a folyó. Ez is a Guadiana. ezek olyan, olyan falak, amelyek elvileg a folyót hivatottak terelni, de hát nincs nagyon körülötte folyóban. Elég sok volt a um, kút ezen a területen. Mostanában azonban nem tudjuk, hogy pontosan hány van, régen 60 ezerre, 70 ezerre tették ennek a számát. Itt nincsen igazán mérő sem, tehát nem tudjuk mérni, hogy mekkora vízmennyiséget nyernek ki a kutakból. a legsúlyosabb gond a, Guadi, a Guadianával, tehát az, hogy túlságosan sok vizet nyernek ki belőle. A második számú probléma a szennyezés. A mezőgazdaság, amely elnyeri a vizet, szennyezi a folyót, illetve a Guadiana felső folyását. A piros területeken mezőgazdasági termelés folyik. Itt a legnagyobb az esély a szennyezésre. Itt látható egyébként egy szennyezési esemény, ez egy diffúz esemény éppen. Thank you very much. Thank you for this. And... Köszönjük szépen, köszönjük az elmondottakat. Megint csak az Európai Bizottsághoz fordulok, és az bizottság képviseletében pedig nem más, mint az, megint Rodriguez Romero fog beszélni, ha minden igaz. Köszönöm. Az eredeti panasz a Guadiana felső folyását, folyását igazgató konzorcium megszűnéséről szól. Azért kerestek minket annak idején 2006-ban, mert hogy a közösségi jogszabályoknak nem felel meg az, amit ez a konzorcium tett a Guadianával. Osztjuk a petíció benyújtájának eh, aggájait valóban túlzott víz kinyerés folyik a Guadianán. ebbéli aggályunkat már jeleztük, itt is, a szakbizottságban is, és mindaz, amiről beszámolt a panaszos az előbbi prezentációban, most ezeket az elemeket mi is ismerjük, és horizontális elemzésünk részét képezik ezek is, tehát egy horizontális csomagban kezeljük a hasonló típusú problémákat Spanyolországban, ez is ide tartozik. Jelenleg próbálunk konkrét információra szert tenni a spanyol hatóságoktól a Guadianával kapcsolatban. Egyébként kaptunk már bizonyos információt, mégis elég részleteset arról, hogy mennyi vizet nyernek ki, Foglalkoztunk tehát konkrétan a kutakból kinyert mennyiséggel, a különböző mérő lehetős, mérési lehetőségekkel. Ezekkel a, kell a kérdésekkel is foglalkozunk, tehát a jövőben is fogunk ezzel foglalkozni, és többször is felvetettük ezt a spanyol hatóságok előtt, tehát megfelelő intézkedésekre van szükség, meg kell, le kell folytatni a méréseket, ellenőrzéseket, hogy megismerjük a valós adatokat, és oda kell figyelni arra, hogy a forrás mennyi, mekkora mértékben elérhető, és láthattuk azt is, hogy az öntözési koncesszió az nagyban meghaladja a rendelkezésre álló víz mennyiségét. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy ilyen rövidre fogta, és ilyen pontosan célra törően fogalmazott válaszában a petícióra reflektálva. Most Ajuszó asszonyt illeti a szó. Köszönöm, elnök asszony. Jó lenne, hogyha áttenné az egész szakbizottság a székhelyét Spanyolországba, hát láthatják, mennyi petíció érkezik Spanyolországból. A petíció benyújtója a Guadiana katasztrofális helyzetét mutatta be, valóban túlzott a víz kivétel öntözés céljából, de ez máshol is így van. 20 évvel ezelőtt a kormány, nem mondják azt, hogy mindig csak a másik oldal kormányáról mondok rosszakat, tehát 20 évvel ezelőtt a kormány már tett lépéseket a kutak témájában, Ami a mérési lehetőségeket illeti. Kastiele Mancsa témájában már ezt felvetettük. Összesen lehet mérni a 20 évvel ezelőtti helyzetet a tavalyi évvel, ugye tavaly normális mennyiségű eső esett, és rendkívül szép volt ez a környék, hiszen a természeti szépség ezen a területen felmérhetetlen, felbecsülhetetlen. A közös mezőgazdasági politika a különböző öntözési célokat elkülönítette egymásra. Például, hogy ott van a kukorica, aminek nagyon nagy a vízigénye. A bizottság képviselője elmondta, hogy ennek a, peti- a petíciónak ehhez a petíció nem erről szól, hanem arról szól, hogy a a felső folyáson, milyen a vízgazdálkodási terv. A terv ismeretében úgy gondolja a petíció benyújtója, hogy a nem garantált ennek a, ennek a területnek a túlélése. A szobaforgó konszorcium nem, az egész, nem a teljes vízgyűjtő területtel foglalkozik, hanem csak a felső folyással. Ez a konzorcium a felelős a vízgazdálkodási terve alkalmazásáért. Így aztán. Miután a petíció a konzulciummal foglalkozik. Szerintem ezt itt le kéne zárni, mert az öntözés kérdése és a vízütő terület állapotának kérdése nem függ attól, hogy most lezár, lezárult, ez, ez egy megvan-e a konzorcium még, vagy nem. Thank you. Köszönöm szépen. Azzal a hangütéssel, amelyel Spanyolországba áthelyezni a Petíció Bizottság székhelyét, hát az mindenkinek tetszene, tekintettel a szürke égboltra, amit fölöttünk van, mindenki szívesebben napozna, süt Spanyolországban. Ám most az a kérdés, ki akar hozzászólni? Senki? Akkor a petíció benyújtója a szó, röviden, és ha kicsit kifejteni azt is, hogy az eredeti petíció hatásköre, amelyet az asszony is aláírt, milyen mértékű. A legfrissebb információ szerint ez nem az eredeti petíció hatájában mozog, ugye? Köszönöm. Igen. Amikor először benyújtottuk ezt a petíciót, akkor az azért volt, mert a Guadiana felső folyására vonatkozott egy terv, és ez csak egy eszköz volt, amivel meg akarták vásárolni maguknak a vízjogokat. Végülis ez elfogadható lett volna, de az volt a kérdés, hogy az a bizottság, amit létrehoztak, az megfelelő volt erre a célra. Nos, a spanyol gazdasági helyzet következtében is, ugye a konzorcium végül megszűnt, a kérdés csak az, hogy most akkor milyen eszközeink vannak a probléma megoldására. Azért nyújtjuk be újra a petíciót, mert megszűntek az eszközeink. Láthatjuk, hogy milyen volt a helyzet a fényképen. Ugye azért van viszonylag jó állapotban ez a terület, mert éppen egy nagyon esős időszakon esett túl ez a terület, de az elmúlt időkben nem volt ennyire esős az időjárás. Említettem ezt a táblázatot, ez még mindig él. A probléma megvan. Köszönöm. Oké. Okay. Jó. Ahogy én értelmezem a dolgot, az eredeti hatája a petíciónak már nem pontos, ezért lezárható volna a petíció, a javaslat szerint, ezzel egy időben a legfrissebb szakbizottsági állásponttal az érintett hatóságoknak küldhetnék egy levelet, és persze mindig fennáll lehetőség annak, hogy új petíciót nyújtsunk be egy kiterjesztett hatáskör alapján. Lehetne így akkor eljárni? Lehet így? Márten úr? Vagy proposition... Önök euh, asszony, érdekes a javaslata, de ezzel formálisan megoldjuk a problémát. Igen, talán nagyobb nyomást kellene gyakorolni a spanyol szervekre, hogy a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozzanak, de alapvetően egyébként elfogadhatónak tartom a javaslatát. Köszönöm, tökéletes. Akkor a következőt tehetjük. Írunk egy levelet, amelyben egy kicsit kidolg kibontjuk ezt a témát, és aztán magát a petíciót, hogy a panaszt lezárjuk, és hogyha a probléma tovább fennmarad, akkor még mindig megmarad a lehetősége annak, hogy egy új petíciót nyújtsanak be, méghozzá kiszélesített hatája, szélesebb hatája, mint az eredeti petíció. Jó rendben, hogyha nincs remetesük, akkor így fogunk eljárni. A tízes napi rendi pontra térünk át. Ami pedig eh, a Tahó folyó vizének csővezetéken keresztül a Szegura folyóba történő vezetésére, ez a 0459 2011-es számot visel petíció. A panaszos nincs itt, ezért közvetlenül az Európai Bizottság képviselőnek adom meg a szót. Ha még e, itt van velünk, és nem akar szünetet tartani, ha még bírja és tudja, akkor parancsolja. Muy brevemente, referencia. Köszönöm csak nagyon röviden. Utalnék arra, hogy a bizottság milyen tájékoztatást küldött ezen petícióval kapcsolatban. Az a projekt, amiről a petíció szól, nem szerepel a Segura folyó vízgazdálkodási tervében, úgyhogy nem is tudjuk ezt mivel kiegészíteni. So according to the information... No, akkor a tájékoztás szerint, a, a bizottság szerint törölték már ezt a projektet, és ilyen értelemben tájékoztatták ezével én a petíciós, petíció benyújtóját is. Kértek tőle kommentárt, ilyen nem érkezett el eddig, úgyhogy én azt javaslom, hogy akkor simán zárjuk le. Mert az így. Nagyszerű, köszönöm. Most akkor haladunk. Már nem is vagyunk csúszásban. 11-es pontnál tartunk. 0901 per 2014-es petíció. A Balár szigetek beli vízerőműterv ellen. Prétor úr ezt azt mondja, benyújtó itt van, neki adom meg megint a szót, parancsoljon. Egy másik témában ezúttal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy ennyire súlykoljuk a spanyol vízügyi problémákat önökbe, de hát sok a gond a vízgyűjtő területekkel. A Baleári szigeteki kollégák engem, bíztak meg az, engem bíztak meg azzal, hogy ismertessem a problémát. Itt is, ha szokásos gondok vannak ezen területtel kapcsolatban, a túlzott vízkivétel, illetve a szennyezés. Sajnos az önkormányzatok, illetve a hatóságok nem haladók arra, hogy megfelelő hatékonysággal célzottan kezeljük a problémát. A Baleári szigetek gondja tehát az, hogy túlságosan túl, so, túlságosan sok vizet nyernek ki a vízfolyásokból, de miután szigetről van szó, ez egy újabb súlyos körülmény. Látható itt egy terv, egy térkép arról, hogy mely területeken vonnak ki túl sok vizet narancsárgával és pirossal színezettek azok a területek, ahol több vizet vannak ki, mint amennyit elbír az adott terület. Láthatják, hogy a sziget déli részei különösen narancsárgák és pirosak. Tehát a területek tűrőképességének 150%-át nyerik ki. Nem igazán létezik semmilyen ellenőrzési mechanizmus, nincsenek, nincsen mérési rendszer. Ami az új vízkinyerő állomásokat illeti, egy nagyon kicsi szigeten, a Majorkai szigeten, körülbelül 60 ezer kút van, és egy új jogszabály még jobban megkönnyíti a kutak létrehozását. Aztán az is megváltozott a jogszabályban, hogy milyen közel lehetnek egymáshoz a kutak. Egyre több a kút, és egyre közelebb egymáshoz. Tehát az egyik gond. Egy normál, egy átlagos kód általában 70 méter mély. A másik súlyos gond, vagy a legsúlyosabb gond a Baleri szigeteken, a vizek állapota. Szennyezettek a vizek, hihetetlen szintet ér el a szennyezettség. 37 mg liteletként a különböző foszfátok vagy vagy a nitrátok vagy foszforok tehát ettől a szintől kezdve általában a szennyezettségről beszélünk, itt 200 mg per liter a mért adott, tehát nagyon szennyezett az összes víz, víz. Itt a nitrátok itt láthatjuk a mezőgazdasági területeken. A legszennyezettebb területek a mezőgazdasági felhasználású területek és Majorka a nagy lakosság szám miatt. Van egy másik súlyos gond a vízfelhasználással kapcsolatban. A vizek egyre sósabbak, tehát szikesedésről beszélhetünk. Mit lehet tenni a szennyezéssel kapcsolatban? A bevált gyakorlatok gyűjteményét kéne létrehozni, amely az összes mezőgazdasági területe érvényes lenne. Nos, Sajnos nem valósult meg mindaz, ami az egy, máshol már létező ilyen bevált gyakorlatok gyűjteményében e, benne van, tehát ezt nem tudják megoldani az érintett területeken. Itt egy barlangot láthatnak. Ez a Majokai sziget déli részén van. Láthatják ezt a sárga területet. Ami a sárga terület belsejében van, az víz. Édes víz. és az elnevezése, a Bászalő Dulce is erre utal. Barlangászok behatoltak a területre, és láthat, azt tanúsíthatták, vagy azt tapasztalták, hogy amikor ide, amikor méréseket tettek, akkor nagyon nagy a szerves anyag aránya a vízben, ez piszok, szennyezés. Ez látható a barlang belsejében, merülő búvárok is ezt tapasztalták, rendkívül nagy a szennyezettségi fok a barlangon belül. Ez tehát a Gondabalári szigeteken. És sajnos a vízgazdálkodási terv nem jelent megoldás. Említettem a kutakat. Ez a grafikon mutatja, hogy a szikesedés milyen nagy sebességgel történik. Itt pedig azt láthatjuk, hogy egy kúton belül is nőtt, mennyivel nőtt tíz év alatt a sótartalom, tehát mennyire szikesedett a talaj. Köszönöm. The floor goes again to Mr. Rodriguez Romero. Köszönjük Rodriguez Romero úrnak, és mivel a titkárságunk semmiféle írásbeli kommunikációt nem kapott, hiszen ez egy viszonylag új keletű petíció, teljesen a szóbeli válaszától függ az, hogy hogy és miként vélekedjünk ez ügyben. Parancsoljon a szó. Sí, muchas gracias. Eh, se hace Köszönöm szépen. Megint olyan témákról van szó ebben a petícióban, amelyek strukturális, strukturális probléma halmazba tartoznak. A vizek, a vízgazdálkodás, a víz kinyerése, a túlzott kinyerés problémái komoly gondot jelentenek Spanyolországban, illetve a szennyezés is. A második vízgyűjtő gazdálkodási terv előzetes elemzése azt mutatja, hogy a problémák fennállnak. Tehát az Európai Bizottságot aggasztja az új terv, és ezt eh, ennek hangot is adtunk a legutóbbi Nemzeti Víztanácsban. Nagyon fontos az, hogy hogy történik az a vizek kinyerése, a koncesziók, a vízjogok, a vízkinyerési jog nagyban természetesen legfőképpen attól függ, hogy mennyi a rendelkezésre álló víz, a jelenlegi koncesziós szint elfogadhatatlan a víz keretirányelv szempontjából megfelelő intézkedéseket kell tenni, és egyértelmű intézkedéseket, hogy a víz kinyerés ne lépje túl a kutak, illetve a víz kinyerő pontok természetes kapacitását ahogy azt a bevezetőmben is mondtam, az árpolitika is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a környezeti károkat meg lehessen téríteni, illetve hogy a mezőgazdasági felhasználás mennyire kell, hogy hozzájárulhasson ezekhez a költségekhez. Az is nagyon fontos, hogy a helyi hatóságok, a vízügyi hatóságok el tudják látni ellenőrzési feladataikat, a bizottság számára a bizottság számára tehát ez egy olyan kérdés, ami szükségesé tette, hogy párbeszédet alakítsunk ki a spanyol hatóságokkal. Tehát jelenleg is folyik ezen a munka. Köszönöm szépen, Balina asszony. Köszönöm. Csak annyit, hogy nyitva kell hagyni a petíciót, várjuk meg a a jelentést, és hát elég sok a szabadalanság a tervben, úgyhogy tartsuk nyitva, és várjuk meg a jelentést. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nem látok ellenvetést ezzel szemben. Pont ezt javasoltam volna én is. Új petíció, nyitva hagyjuk az Európai Bizottság némi agállyal figyeli a Baleári szigetek tervek menetét világos intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az ökoszisztéma épségét megőrizzük, hagyjuk nyitva, kapjunk, kérjünk konkrét információt. Ayuso asszony, bocsánat, nem láttam. Csak, csak, csak röviden, elnök asszony. Én azt kérném, hogy a petíciók benyújtói tartózkodjanak és tartsák magukat a petíció témájához. Például a nyilvános konzultáció ugye felvetődik itt. Hát mindezzel azt akarom mondani, hogy ebben az esélyben kétszer is volt nyilvános konzultáció. Erről persze nem beszéltünk. A petíció azon alapul, hogy nem volt itt konzultáció, pedig kétszer is volt. a Guadiana felső folyásával kapcsolatos petíciónál, és pont arról nem volt szó, ami változott, ami javult a helyzettel kapcsolatban. Aztán a különböző műszaki jelentések esetében, ugye az előző petíciónál már a Grandadai folyóval kapcsolatban nem tudom, hogy mikor ezek a műszaki tanulmányok.